Colleagues. Can I bring the... Kedves kollégák, kérem, hogy a turizmus task force ülést kezdjük meg. Mindenek előtt meg fogunk vitatni egy olyan dokumentumot, amely április 25-én Dublinban megrendezendő ö, idegenforgalmi ülést előkészítendő. El kell mennem, úgyhogy Carlo Fidánca fogja átvenni az elnöklést orvoshoz kell mennem, úgyhogy sajnos nem lehetek itt. Minden esetre szeretném, hogyha az április 25-én Dublinban megrendezendő turizmus konferenciát és ennek munkadokumentumát, amelyet itt a Task Force segítségével alkottunk meg, azt szeretném elmondani ezzel kapcsolatban, hogy jó lenne, hogyha megszabnánk egy időpontot, április 14-e lenne az, 12 órakor, hogyha bárki hozzá akar tenni bármit ehhez a dokumentumhoz. Úgy gondoljuk, hogy jó lenne, hogyha az Európai Uniós Turizmus Konferenciára ezt a dokumentumot be tudnánk terjeszteni, ugyanis ez egy kicsikét leírja azt, hogy mi mit is szeretnénk, kik vagyunk, és melyek azok a prioritások, amelyeket a különböző jelentések kapcsán meghatároztunk, valamint szó esik benne azokról a tanulmányokról is, amelyeket elkészítettünk. Nem tudom, hogy jó magam, vagy Kárló, vagy bárki más az alelnökök közül ott lesz-e a konferencián, ugyanis még egyelőre hivatalosan nem hívtak meg bennünket. Úgyhogy, ha bárki tudja, hogy ki is az, aki hivatalosan meghívja a meghívottakat, akkor kérem, hogy ott jelezze, hogy jó lenne, hogyha bennünket is meghívnának ugyanis ez egy remek alkalom ahhoz, hogy a munkadokumentumunkat beterjeszthessük. Tehát április 14-e dél lenne a határidő, addig lehet benyújtani az észrevételeket. Vannak -e ezzel kapcsolatban kérdések? Kárló, hozzá kívánsz valamit fűzni? Igen, köszönöm, Brian. Azt javaslom, hogy Higgins kollégánkat kérjük meg arra, hogy hívasson meg bennünket. De most a viccet félretéve úgy gondolom, hogy tényleg fontos lenne, hogyha Task Force az ír elnökség által megszervezett konferencián részt venne képviseltetni magát, hiszen itt olyan témákról van szó, amelyek számunkra fontosak, sokszor elmondtuk már a véleményünket ezekkel kapcsolatban, és ráadásul már második éve az Unió költségvetésén belül egy kis költségvetést finanszírozunk mi annak érdekében, hogy a turizmust, illetve az európai kulturális örökséget előmozdítsuk. Tehát úgy gondolom, hogy fontos mindez, és ezt a vonalat, ezt erősítenünk kell, és jó lenne, hogyha a konferencián is részt tudnánk venni, képviseltetnénk magunkat. Minden esetre a dokumentum, munkadokumentumot én is csak most kaptam meg, még ezt szeretném elolvasni, mielőtt elmondom róla a véleményemet. Minden esetre az fontos, hogy legyen egy idő határ, ameddig az észrevételeket jelezni kell. Mindenki elégedett ezzel? Ha igen, akkor még az áprilisi dátumot adom meg. Parancsolj! Köszönöm, Brian! Megkérdezted, hogy van-e kérdésünk? Nem, nincs. Bár nem tudom, hogy ez volna a megfelelő ideje annak, hogy ezt megemlítsem, vagy inkább talán a következő Task Force foglalkozna azzal a kérdéssel, amelyet fel akarok vetni, méghozzá az állatjólét és állatvédelem az Európai Uniós idegenforgalomban. A Brit Utazási Irodák Szövet Szervezete és az egész ágazat iránymutatást adott ki az állatjólét témájában. És a tavalyi jelentés tárgyalása során az Európai Bizottság jelzéssel élt arról, hogy támogatná, támogatni fogja ezt az iránymutatást, sőt, meggondolja azt is, hogy elfogadja. Szerintem ez épp elég jelzés arra, hogy az állatjólétet is prioritásként a pozíciós anyag tervezetébe tegyük, és vagy tegyük a idegenforgalmi task force elé, hogy foglalja be az anyagba. Elnök, köszönöm, reagálnának erre valaki? Az én nézetem az volna, hogy várjuk meg, hogy a vidéki idegenforgalom és állatjólét kérdéskörében tárgyaljuk meg ezt az ügyet, ahelyett, hogy külön témaként terjesszük a jövőbeli Task Force ülések napi rendjére. Én inkább azt szeretném, hogy amikor húsvét után visszajövünk, leülünk Kárlóval, és igyekezünk megtervezni azokat a témákat, amelyeket megtárgyalandók vagyunk, és e- a tárgyalás formáját, helyét is. Nekem is szándékom, hogy húsvét után erre visszatérjünk Kárlóval, és az egyik téma, amelyet belefoglalhatunk ebbe a körbe, a, éppen az állatjólét volna. Megköszönném, hogyha javaslataidat e-mailben is elküldenéd, hogy írásban is meglegyem, és ne felejtsem el a, a, a kikötők állami ellenőrzése, a vasúti csomag, a repülési szolgálati idők és egyéb nagyon fontos és összetett témák sűrű erdejében, de mindenképpen szeretnénk foglalkozni vele húsvét után Karlóval, megtervezve azt, milyen menetrendben fogjuk továbbvinni a konkrét idegenforgalmi csoportban ezt a témát. Köszönöm. Ez mindenki számára kielégítő így? Kiváló. Akkor most nincs más hátra, mint hogy megvárjuk a biztos urat. Valaki tudja, mikor ér ide? Úgyhogy bármely pillanatban befuthat, úgy tájékozottam. Akkor cseréljük eddig ki a névtáblákat. Carlo kijön ebbe a nagy székbe, és várjuk meg a biztos urat, maradjon mindenki a helyén addig. Köszönöm. Bene, eccoci, riprendiamo i nostri lavori, diamo il benvenuto. Akkor megkezdjük munkánkat, és szeretnénk köszönteni Antonio Tajánit. Sajnos hosszú idő óta várunk erre a mostani találkozóra, mert nagyon nehezen tudtuk összeegyeztetni a szakbizottság munkáját és az alelnök úr ütemtervét ezzel egy kicsikét a Task Force munkáját is le kellett állítani, de mégiscsak úgy gondolom, hogy rendkívül fontos az, hogy lássuk a, a helyzetet a bizottság részéről is. Sok olyan témában, amelyek a Task Force számára prioritásokat jelentenek a turizmus politikában. 2011. októberében elfogadott jelentésünk, és azok a prioritások, amelyeket a Task Force dokumentumában megfogalmaztunk. Úgyhogy azt hiszem, hogy a különböző témakörökben a napra kész információ, amelyet alelnök úrtól kaphatunk, alapvető fontosságú ahhoz, hogy meg tudjuk határozni cselekvéseinket, munkamódszereinket. Úgyhogy rögtön át is adom a szót Tajani alelnök úrnak. Köszönöm szépen. Kárló, köszönöm, hogy mindenki itt van. Elnézést kérek, amiért késtem egy kicsit, azért késtem, mert a Duna Fórum mon vettem részt, Tikau képviselővel. Ez is egy fontos témakör. Ez egy olyan régió, ugyanis Trajanus császár már Románia és Spanyolország között egy cserét már az ókorban megvalósított. Ez is turisztika, úgyhogy ezzel láthatjuk azt is, hogy milyen közös gyökereink vannak, és ráadásul a Duna stratégia gazdaságunk szempontjából is nagyon fontos, épp úgy, mint a turizmus. Sajnos nagyon sokáig hamupipőkéje volt a turizmus a gazdaságpolitikának. Szerencsére azonban a Lisszaboni szerződés óta jogalapunk is van egyfajta európai turizmuspolitika kidolgozására. Itt nem a szubszidiaritás elvének megcsúfolásáról van szó, hanem egyfajta köz-európai gondolkodás gondolkodás elindításának a turizmuson belül. Köszönjük szépen egyébként Simpson úrnak is, hogy részt vett a munkában. 2011-ben kezdődött a Task Force munkája is, amely az én véleményem szerint rendkívül pozitív munkát végez. Fontos tehát az, hogy összehangoltan dolgozzunk. 21 cselekvési tervet dolgoztunk ki, az Európai Bizottság nagyon sokat és keményen dolgozik ezeknek a megvalósításán. Már csak azért is van ez így, mert a parlament támogatására is számíthatok, és ezzel kapcsolatban szeretném megköszönni azt a munkát, amit a parlament elvégzett a turizmus területén, turizmus támogatandó Én úgy vélem, hogy a turizmussal kapcsolatos kommunikáció is azt mutatja, hogy a dolgok változóban vannak, és egyre inkább rájövünk arra, hogy a turizmus egy olyan gazdasági szektor, amelyet a gazdasági válság ellen is felhasználhatunk, és a fiatalok munka fiataloknak szóló munkahelyteremtés teremtés egyik legfontosabb területe lehet hiszen évente százezer új munkahelyet teremt a turizmus, ez bizonyos tagállamok számára egy igazi motort jelent a gazdaságban, és tudjuk azt is, hogy a turizmus mennyire Ez pedig kapcsolódik a foglalkoztatásban a specializáció hiányához, a két dolog pedig kölcsönösen hatással van egymásra. Ezen kívül fontosnak tartom megemlíteni azt is, hogy a tengeri idegenforgalom területén olyan programokat követhetünk, amelyek más területen sikeresek voltak, mint például a Kalipszó. És végül, ami a hajóutakat illeti, ez egy tematikus területe az idegenforgalomnak, óriási lehetőséget jelent az Európa számára, és azt gondolom, hogy alapvetően fontos az, hogy a kikötők ne csak tranzit kikötők legyenek, hanem célállomások is. Ehhez technikai problémákat, strukturális problémákat kell megoldani, de ezen kívül az is fontos, amit ön említett, a vízumpolitika. Zárásképpen hadd mondjam el, hogy bizonyos fellépéseket készítettünk elő, és a frakciónk úgy érzi, hogy ön nagy segítséget nyújthat számunkra, a mi oldalunkon áll, a bizottság többi tagjának is meg kell értenie, hogy mennyire fontos szerepet tölt be az idegenforgalom. Köszönöm. Szépai Higgins. Köszönöm, de Grandes Higgins. Sí, muchas gracias, señor. Köszönöm szépen, elnök úr. Alelnök úr. Kicsit Késett ugyan, de még időben érkezett ahhoz számunkra időben, idejekorán, hogy az idegen forgalom fontos témáit megbeszéljük. Egyes országokban rendkívül fontos forrás ez. Az én hazámban is, meg az ön hazájában is fontos részét képezik a gazdaságnak az idegenforgalmi vállalkozások. Ám szélesebb körben a kultúrák közötti csere, az emberek mozgása fontosá teszi ezeket, és feltétlenül pozitív a mérleg, amelyet Európa megvonhat. Ezért is hálás vagyok a szerződések vonatkozó cikkei, cikkei kimondják a harmonizáció fontosságát az idegenforgalom területén, és az persze a szubszidiaritás elvét figyelembe véve. Finan... úr is rámutatott erre, én is csak alá tudom húzni ezen felvetések fontosságát és helytálló voltát. Ám egy, még egy dolgot hozzátennék. Nagyon fontosnak és jó gondolatnak tartom a Kínával kapcsolatos vízumpolitikánk felülvizsgálatát. Hatalmas turisztikai forrást jelent ez az ország. Szerencsére nem olyan kommunizmus van Kínában, mint mondjuk Kubában, az emberek utazhatnak, és utaznak is. Ez hatalmas bevételi forrás jelent az európai kontinens és vállalkozások számára. Van ebben belül persze egy kényes kérdés, nevezetesen az Egyesült Államok szerepe az amerikaiak szabadon utazhatnak. Európába. És az északi félteke más országai is Vizumot követelnek meg a déli félteke országainak beutazóitól holott változóban van a helyzet világszerte, és idegen forgalomban is megjelenni látszik, látszanak ezek a tendenciák. Beszéltünk a minőségről. A minőség nem csak egy szó, hanem reális tartalma kell legyen. A válság hatására Spanyolországban 1,3 jelentős mértékben nőnek a költségek, és a minőség nehezen tartható sok esetben. Tehát a számok fényében kell vizsgálnunk a, a minőség kérdéseit. Beszéltünk, beszéltem a Spanyolország helyzetéről, a más tagállamok is bírnak tapasztalattal. Ezeket a tapasztalatokat, különösen sikeres tapasztalatokat ki kell cserélnünk pénzügyi, szociális turizmus, az idősek idegenforgalmi útjai. Sok esetben a nyugdíjakat az emberek szívesen töltik el, költik el más országban, más országban élnek a nyugdíjasok. Hazámnak ebben is vannak tapasztalatai. A kalipszó kapcsán persze van javítani való is, bár egészében üdvözlöm a program végrehajtását. Az ifjúsági turizmus kérdésével is érdemes külön foglalkoznunk. Tehát vannak olyan fiatalok, akik charterjáratokkal utaznak be egy-egy célországba, és sport, és főleg ivászattal foglalkoznak a célországban, ez nem éppen teremti meg jó imázsát a, annak az országnak sem, ahonnan utaznak. Tehát ifjúsági turizmus persze vannak más vetületei is, képzési, tanulási programok, diákcsere programok, nagyon sokrétű tehát ez a jelenség. Differenciálnunk kell tehát az egyes jelenségek között. A a pénz rendkívül fontos kérdés, a finanszírozás, ám ez csak kezdete a dolognak, és Európában megállapítható, hogy a, ahogy az Európa tanácsülésen is elhangzott, hogy a remény és a bevétel forrása lehet a turizmus Európában, az ugyan fontos, de nem másodlagos téma. Megfelelő figyelmet érdemel, különösen egyes tagállamok szempontjából. Kapacitásokat kell építenünk, és biztos úr úgy hiszem, ez egy nagyon fontos sikertörténet, önnek is köszönhető, gratulálok önnek, de, mint mondottam, differenciáltan kell tovább dolgoznunk ezeken a témákon. Köszönöm, Higgins úr a szó. Aztán pedig ott... Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretném leszögezni, hogy egyetértek az alelnök úrral abban, hogy az idegenforgalom egyfajta hamupipők álmát aludta. Carlo Fidanza úr szakbizottságunk egy tervezetet írt annak idején. Európa a világ első számú idegenforgalmi célpontja. Egy kiváló dokumentum, Ám a probléma ezzel kapcsolatban az, hogy általánosságok szintjén mozgunk, nincs specifikus célrendszerünk, van egy költségvetésünk ugyan, ám például a szezonalitásról beszélve, kimondjuk ezt a szót, de nem csinálunk semmit. Aztán a, a kulturális örökségturizmus szavát kimondjuk, leírjuk, de nem töltjük ki tartalommal nincs olyan tartalmi elem, ami előre előrevinni az egész tervet. Tehát célokra, célkitűzésekre van szükség, konkrétabb célrendszerre. Meghallgattam önt, és Louis kollégám is említette, meg ön is említette a minőségi címkézés kérdését, hogy az emberek, a fogyasztó tudja, hogy mit kap. Amikor megvásárolok egy terméket, akkor tudjam, hogy milyen szállást kapok, milyen ellátást, hova visznek el, hova nem. Azt ígérte, hogy a következő hónapokban elkészítenek egy dokumentumot ezzel kapcsolatban. Ezzel van némi gondom, mert ha a bizottság azt mondja néhány hónap múlva, az általában azt jelenti néhány év múlva. Úgyhogy ezügyben kérdezem, van-e konkrét határidő e dokumentum kiadásával kapcsolatban? A másik dolog, azt kérem a bizottságtól, fejtse ki, tudom, hogy kicsi a költségvetés de a BRIC országok, Brazília, Oroszország, India, Kína körében szeretnénk reklámozni Európát. Nos, e négy ország, rendkívül fontos országra van-e előrányzott költségvetésünk? Ezek célországok, mint mondtam, Brazília, Oroszország, Kína és India. A harmadik dolog, hogy 90-re megy vissza a csomagturizmus, vagy package turizmus irányelve, ez elavult irányelv, most már feltétlenül változtatni kell rajta. Én már csak ír vagyok, elég kemény konkrét kérdéseket teszek fel, elnézést. Aztán el kell mondanom azt is, hogy nagyban függünk, 35%-a az ír gazdaságnak idegenforgalomból táplálkozik. Ez összefügg azzal is, hogy hatalmas diaszpóra, 70 milliós diaszpóra, ír diaszpóra a világszerte. Ez évben, és ez ír a soros elnökség programban is van, egy találkozót, egy gatheringet szervezzünk, meghívjuk az ír diaszpora tagjait Írországba, kikutatjuk, hogy hol voltak a nagy-nagy-nagyszüleik, ükszüleik, és ilyen turisztikai pekicseket kínálunk ennek következtében kb. fél millió plusz repülőjét adtunk el, jó részt Egyesült Államokból beutazó ír származású amerikai állampolgárok számára. Említettük azt, hogy karcsúsítani kell a vízum szabályokat. Persze, hogy meg kell tegyük, de itt is az a kérdés, hogyan tesszük ezt. Grazie, la collega Staras e poi Texera kolléga következik. Eh, gracias, señor Fidanza. En primer lugar, felicitar al Köszönöm szépen. Először is köszönettel tartozom a biztos úrnak az elvégzett munkáért, illetve eh, más kollégáknak is nagyon hálás vagyok, akik eh, hatékonyan járultak hozzá a turizmusért való harcunkhoz. Ahogyan a biztos úr is említette, a szezonális megközelítés nagyon, nagyon is erős, és nagyon fontos. Alternatív modellekre van szükségünk. Például gondolok itt az egészségügyi turizmus felkarolására, illetve a képzésre, magas szintű képzést szeretnénk látni. azt szeretnénk, hogy ezeket a plusz szolgáltatásokat kínálják a nyugati országok. Ezen kívül ott van a kutatás és a fejlesztés témája. Vannak cégek, amelyek most törnek be a piacra, meg kell néznünk, hogy a versenyképességünket hogyan tudjuk megőrizni, illetve föllendíteni. Aztán, ami a különböző területek közötti kapcsolatot illeti. Nem lehetünk megfelelő célállomás, hogyha nincsenek eh, kielégítő kapcsolatok a különböző városok, különböző régiók között. Aztán például eh, Szentpéterváról eh, közvetlen repülőjárat tudattal rendelkezünk majd hamarosan, ugyanez vonatkozik más területekre, hangsúlyoznám tehát, hogy a megfelelő kapcsolatok, a közvetlen járatok rendkívül fontosak. Meg kell győződnünk arról, hogy Európát megfelelően behálózzuk. Az Európa 2020-as stratégia keretében a felelősség teljes, fenntartható növekedésről beszélünk, hát biztos, hogy a minőséget is be kellene valahogy építeni ebbe az egyenletbe, hiszen a minőség legalább annyira fontos a turizmus esetében, mint a fenntartható környezet Üdvözlöm a biztos úr erőfeszítéseit, és nagyon örülök annak, hogy ami az európai minőségi márkát illeti, harmonizációra törekszik. Rengeteg meglévő márkanév van már, de igazából nem nagyon tudjuk, hogy mit is takarnak ezek egy-egy szolgáltatás vagy hotel minőségét illetően. A minőség mellett pedig a hozzáférhetőségről is beszélnünk kell, a mobilitásról, hiszen nagyon sok fogyatékkal élő van Európában. E, esélyegyenlőséget szeretnénk biztosítani Európában, más területeken. Hát gondolom, hogy a szabadidő területén ugyanez érvényesül, tehát a idegenforgalomban őket is fel kell karolni. Itt 80 millió potenciális turistáról beszélünk, amely bizony jelentős hatása lehet a gazdaságra. Különböző márkanevekkel fémjeleztük a mobilitást eddig. Hogyha megvizsgáljuk a különböző tagállamokat, akkor azt látjuk, hogy igazából elveszünk a márkanevek erdejében, jó lenne tehát, hogyha a biztonság és a mobilitás tekintetében átláthatóbb lenne a helyzet. Ami pedig a zajszintet illeti, az ötcsillagos szállodákban ugye nagyon nagy, magas szintű szolgáltatást kapnak az emberek, és természetesen elfogadhatatlan az, hogy a fő idényben zajos közmunkálatokat végezzenek, hiszen nem lehet például konferenciákat vagy találkozókat tartani óriási háttérzajban. Fel kell ismerni, hogy a zaj is nagy mértékben befolyásolja az idegenforgalmat, és ezen a területen is zárnunk kell sorainkat, hiszen eltérőek a szabályok a különböző tagállamok között próbáljuk ezen a területen is megvizsgálni, hogy hogyan lehetne valamilyen márkanevet kialakítani. Természetesen tudjuk, hogy ez a szubszidítás területére tartozik, de hát valószínű mi is tehetünk közösen valamit a cél elérése érdekében. Aztán például, hogy a műoldas adások után szerzői jogot kell fizetniük a hoteleknek, ez is egy érdekes kérdés. Mindezeket azért vetettem fel, hogy gondolkodjunk közösen. Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Köszönöm, Róza. Itt most nem a, a frakciók alternálódásán múlik az, hogy kit szólítok fel. Ez csak egészen véletlenszerű volt, attól függött, hogy ki milyen sorrendben jelentkezett. Azt szeretném kérni, hogy a felszólaló kollégák kicsit rövidebben próbálják meg összefoglalni gondolatmenetüket, hogy aztán az alelnök úr minden felvetett kérdésre tudjon reagálni. Textere, aztán Foster kollégák. Grazie, Carlo. Um... Ehm, Senhor Comissário, antes de más obrigado pelo, Köszönöm, biztos úr, de köszönöm, hogy eljött körünkbe. Rendelkezésünkre áll. Aztán szeretnék gratulálni is Carlo Fidanzának a kiváló kezdeményezésért a Task Force felállításáért. Szerintem a jövőben ez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy egy tényleges európai idegenforgalmi politika jöjjön létre. Ez most jelenleg embrionális állapotában van egyelőre. Biztos úr beszélt a turizmus fontosságáról Portugáliában, hazámban. A GDP 11%-át adja körülbelül az ágazat, és körülbelül 12% a munkahelyeknek van szolgáltat az én szükepátriám egy rendkívül, egy extrém külső régió, ahol a gazdaság 30%-át adja az idegenforgalom, úgyhogy azt nem kell tovább taglalni, mennyire fontos számunkra ez az ágazat. A több javaslatot terjesztett be a Task Force, és kettő ezek közül szerintem további mérlegelésre is érdemes. Először is kell egy válságkezelési csoport az Deken forgalom területén. Jól tudjuk, milyen pusztító hatással lehetnek az egyes természeti katasztrófák az idegenforgalomra is. 2010. februárjában Madeirán volt ilyenre példa, ilyen természeti katasztrófára, és ennek ezután a szódretes alapból kaptunk is európai támogatást. Február, idén február 20-án is volt hasonló természeti katasztrófa, több tízezer utat töröltek beutazást, beutazni tervezők, idegen turisták. Ilyen helyzetekben ugye a legfőbb cél, hogy először is rendezzük az adott destináció terepét és a idegenforgalmi infrastruktúrát, ám a, ezeknek az eseteknek hatalmas hatása van a, a turizmusra ezekben a ezekben a, ezeken a helyszíneken. Ezt, ennek következményeit végig kell gondoljuk, mert is azt is hogyan lehet orvosolni ezt. Egy másik feladata lehetne a Task Force-nak az, hogy meghatározza, hogyan lehet egyes üdülő helyeket luxus hajók kikötőjére épülő szolgáltásokat nyújtani, amely a szezonalitás ellen hatna, hiszen ezek a hajók bármikor kiköthetnek e kikötőkben, és igénybe vették ezeket az idegenforgalmi szolgáltatásokat. És ez talán más tagállamok modelljének átvételét is jelenthetné. Köszönöm szépen, Foster asszonyi a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönet önnek is, biztos úr, hogy eljött. Én is szeretném megköszönni Fidanca úr kezdeményezését. Higgins úrnak tudnék teljesen igaza van. Érdemes ez további tárgyalásra. Én magam is több éve dolgoztam az idegenforgalmi ágazatban, és sokszor látjuk, hogy a tagállamok nem igazán értékelik azokat a bevételeket, amelyek szélesebb körben érvényesülnek. A, a, a taxisofőr fizetésétől kezdve a hotel beszállítójén át milyen hatalmas kört érint az idegenforgalmi bevételek. Egymással versenyzünk is, ezt nem lehet a szőnyeg alá söpörni. Egyes tagállamok, egyes termékei, más és más kultúrák, és más és más kulturális örökségek versenyeznek is egymással. Fontos, hogy ezt összehangoljuk, és a lehető legjobbat hozzuk ki régióinkból és országainkból, versenyezve más földrészekkel. Ugyanakkor végig megvizsgálva az idegenforgalom teljes profilját, a vízumok kérdésében persze, ha nincs kölcsönösség, az gondot jelent. Az nem lehet, hogy mi be, könnyen beutaztatunk valahonnan más államok állampolgárit, miközben ezt nem viszonozza az adott állam. Ez ugye nehézséget jelenthet, ám alapvetően igaza van abban, hogy hatékonyabbá kell tennünk a vízum rendszert is, idegenforgalmi szempontból. Legfontosabb azonban a termékek kérdése. Nem lehet mindent standardizálni az idegenforgalmi szolgáltatások és termékek körében, ám jobban kell hangsúlyozni a, a pénzért érték elvet. Mert ha nem, különösen valaki keményen dolgozik, megfizeti az adóját, és így utazik, szeretne jó szolgáltást kapni. Ha egy hotelben pihennek, nem szeretném, ha mellette egy másik hotel épülne, és ott kalapálnának. Úgyhogy ezáltal kell a helyi önkormányzatoknak és az érintetteknek feltétlenül gondoskodni olyan szabályozásról, amely a minőséget garantálja hallottunk rettetes történetekről is, szénmonoxid mérgezésekről és nem biztonságos épületekről. Tehát az ilyen balesetek és akár szörnyű események szabályozással megelőzhetőek. Tavaly mondtam el, hogy amikor nagy eseményeket rendezünk meg Európában, mert például az olimpiai játékok, ez Nagy-Britanniában hatalmas siker volt, és a, a királynő születésnapja is. Ez jól jön egy királyságnak, és reklámoznám is, hatalmas bevételt hozhat. Ki akarja megnézni mondjuk a britanniában a miniszterelnököt, bár kiváló ember, mégsem mondz milliókat, de a királynőt bizony szívesen megnézzük. Úgyhogy királyi család, ha van, az jól jön ilyen szempontból is. Meg kell tegyünk tehát mindent annak érdekében, hogy országaimba vonzzuk idegenforgalom révén a, a, a beutazókat. Ez persze kell egy jó termék, például a királynő születésnapja. A, a bizottsággal, arra találkoztunk más alkalommal, tehát a biztos is egyetért abban, hogy a nagy eseményeket meg kell szerezzük, ö, ö, labdarúgó bajnokságokat, sport eseményeket, mindenképpen lobbiznünk kell, hogy megszerezzük ezeket, és a tagállamnak is lobbiznia kell, mert ez hatalmas tömegeket vonz. A kínaiakkal kapcsolatban, igen, szükség van és a saját infrastruktúránkban is javítani dolgokat ahhoz, hogy ide vonzzuk az embereket, meg kell ragadjuk a lehetőségeket. Van néhány kérdésem is, tehát az első. Említette a 131 millió eurót. Ez nagyon sok pénz. Persze nem mindenre elég. Ám jó lenne tudni részletesen, hogy milyen hangsúlyokkal költjük el ezt a pénzt. Itt is érvényesülnie kell a pénzért értéket elvnek, tehát amire költünk, annak hozzáadott értéket kell hozni, amely valóban a tagállamokban segíti az ágazat működését. A második kérdésem, amikor néhány évvel ezelőtt Nagy-Britanniában kormányváltás volt, volt egy nagy konferencia az akkori idegenforgalmi miniszterrel, az összes szereplővel, légitárságok képviselével és mindenkivel, és szerettek meg tudni, hogy a kormánypolitika merre irányul majd az idegenforgalomban. Ezzel kapcsolatban kérdezem, hogy a tagállami idegenforgalmi miniszterekkel rendszeresen találkozik? Ha igen, az jó. Ha nem, miért nem? Mert hogy a tagállami miniszterek el kéne utaznak Brüsszelbe, hogy önnel találkozzanak, rendszeresen még hozzá, és a lehető legjobb információ cserére kéne alkalmat találni, annak érdekében, hogy a programot előre vigyük. Tehát mind, minden támogatást megérdemel, annak érdekében, hogy megtegyen mindent, amit tud. Ám nagyon sok hatáskör és felelősség a tagállamoknál van. Nagyon fontos, hogy leépítsük a bürokráciát, és előre vigyük a dolgokat, a napirend csúcsán tartva ezt, ezt mindenki számára nagyon fontos kérdést. És köszönet még egyszer önnek és Fidenza úrnak. Bilbao, poi Benyon. Köszönöm szépen, Bilbao kolléga következik. Köszönöm szépen, elnök úr, és természetesen köszönettel tartozom Tajani úrnak, minden erőfeszítésért, és azért, hogy eljött hozzánk. Valóban az idegenforgalom egy olyan ágazat, amely munkahelyeket teremt, és ezért közvetlen hatása van a gazdaságra és a jólétre. Egyetértek azzal, amit a vízumok kapcsán hallottunk, illetve a minőség fontosságával kapcsolatos megjegyzéseivel is teljesen egyetértek, ugyanígy az idényszerűséggel is. Én baszk földről származom, ennek két jellemvonása van, mely szerint igazából nem a turizmusra összpontosítottunk az elmúlt években. Először is ennek az az oka, hogy ipari jellegű volt a turizmus eddig, illetve az ETA fellépései is nagymértékben nehezítették a helyzetet. Ezért a régiónk átalakítására összpontosítottunk, ugye az ipari válságból próbáltunk kilábalni, és nem is olyan régóta, hál' Istennek, az ETA fellépéseitől is megszabadultunk, azonban nem sok a napfény nálunk. Ezért elég nehéz a helyzetünk, de úgy gondoljuk, hogy az idegen forgalomban vannak lehetőségek. Ami pedig a célkitűzéseket illeti, egyértelműen kell fogalmaznunk, meg kell állapodnunk a, a hozzáadott értékben, illetve megfelelő finanszírozásra van szükség. Így lehetne megváltoztatni Bilbao megítélését, és egy vonzó célállomássá tenni. A Guggenheim Múzeum reklámozta a Baszkföldet a világban, de ezen kívül az innováció központja voltunk a gasztronómia területén is. Nagyon kimagasló eredményeink vannak a magas szintű konyhaművészetben, és ezzel azt hiszem, hogy valóban egy minőségi ugrást érhetünk el az idegenforgalom területén. Melyek azok a stratégiai elemek, amelyeket értékesíteni tudunk a világban? Tehát hogyan adhatjuk el Európát? nem csak azért jönnek, hogy megnézzék a Guggenheim Múzeumot, vagy az Eiffel tornyot, vagy ellátogassanak a borpincékbe, a híres borpincékbe. Ezek fontosak, de ahogy mondtam, itt megfelelő vezetőszerepre van szükség, kiegész, kiegé, kielégítő finanszírozásra, ami pedig az európai minőségi nevet illeti, Semmit nem hallottunk a képzésről. Hogyha minőségről beszélünk, Európa esetében, hogyha három vagy négy csillagos hotelekről beszélünk, akkor az emberek tudni akarják, hogy az infrastruktúrán kívül milyen szolgáltatásokra számíthatnak. Tehát szerintem itt a képzésre nagy hangsúlyt kell fektetni, fontos a harmonizált megközelítés, Beszélt az idény jelleg kapcsán egy kísérleti fázisról, hogyha jól értettem, akkor Brazília, Argentina és Chile országaira utalt. A Baszkföldön azt mondhatjuk, hogy nagyon érdekes tapasztalatra tettünk szert. Hogyha az idősebbek útjait támogatjuk, utazásait támogatjuk, ezzel szociálisan pozitív módon lépünk fel, ugyanakkor az idegenforgalmat is támogatjuk, például Spanyolország azon régióiban, ahová ellátogatnak ezek az idősebbek, Szükség van tehát a legjobb gyakorlatra és megfelelő finanszírozásra. Kiváló példák is vannak azokon a területeken, amelyeket megemlített. Jó lenne tehát a legjobb gyakor- gyakorlat azonosítása Európában. Yes, uh, thank you. Köszönöm szépen. Taylor kollégája szó. Egyetértek a többi hozzászólóval, hogy itt komolyabban kell vegyük ezt a témát kicsit erősebben kell előre mozdítanunk. Eddig alábecsültük szerintem az idegenforgalmat. Nem tulajdonítottuk azt a jelentőséget neki, amely pedig megérdemel az európai gazdasághoz való hozzájárulása révén. Bilbao asszony és az egyes témák kiadását említette, melyek marketing révén újabb piacokat nyitatnak meg, amiről Higgins úr beszélt, és ezen új piacok persze nem kizárólagosak, vannak még egyéb nagy növekvő piacok az említetteken kívül, ahonnan új turisták jöhetnek Európába. Ebben az anyagban, amelyet Brian Simpson adott körbe, nagyon jól taglalja az anyag ezt a témát, kimondja, hogy a bizottság erélyesebben kéne, hogy reklámoz Európa kulturális örökségét, amelyet eddig nem hangsúlyoztunk eléggé, és hangsúlyozni kell, hogy Európa ipari öröksége is rendkívül fontos bevételi forrás lehet, és másodlagos úti célokat jelentett. Hozzárólt egy fenntarthatóbb, diversifikáltabb és jobban ö, szétterített ö, idegenforgalom megjelentéséhez, amely ugyanakkor hozzárul az ipari területek rehabilitációjához. Ez tehát egy nagyon fontos elem Nagy-Britannia számára talán fontosabb téma, mint más tagállamok számára is az én régióm, meg Brian régió is ilyen ipari örökségi területek, ám nagyon sok francia, francia vagy belga helyszínen jártam, ahol a, a, annak idén az iparosítás nagyon erőteljes volt, kiváló múzeumok mutatják, ezek például a Gentben, vagy német bányamúzeumok. Tehát ez e, e körül egy, egy igazi európai ajánlatot lehet neki dolgozni, idegenforgalmi ajánlatot, és ez egy, egy, egy egyedülálló értékesítési pont lehetne. Sokat utaztam Európában, a nagy ö, ö, galériákat meglátogatva, ezeket is lehetne egy csomagban kínálni. Kérdésem az, hogy mindez része, részét képezi -e az Európai Bizottság európai marketingről szóló gondolatainak. Ugye elhangzott, hogy egymással is versengünk, ez igaz, de együtt is tudunk működni különösen összekapcsolva a világ ajánlatunkat az újonnan meggazdagodott, a világ újonnan meggazdagodott részein élő turisták számára kínálva ezeket a számukra sajátságos témákat. Ez lehet egy európai szintű alap lehetne. Röviden szólnék most még a vízumokról. Az ír köztársaság nincs Schengenen belül, és rá jól látjuk, hogy Európa többi részéből mennyi turistát vesztünk el, ugyanakkor kínai turisták Schengeni vízummal rengeteg európai országot meg tudnak látogatni, mit érdekli őket egy második vízum beszerzése, csak azért, hogy Írországba jöhessenek. Szerintem a közeljövőben nincs arra lehetőség, hogy mindannyian csatlakozunk Schengenhez, bár hosszú távon remélem, hogy igen, ám addig volna-e módja annak, hogy a Schengeni országok, illetve Nagy-Britannia és Írország között valamiképpen könnyebbé tegyük az egy csomagban beszerzését eznek a két-három vízumnak. Köszönöm, Taylor. Yeah, uh, thanks very much, Kelly. Um, yes, and thank you. Köszönöm szépen, és köszönöm a prezentációt is. Szeretném elmondani, hogy mennyire örülök annak, hogy az álláspontban visszaköszöntek bizonyos gondolatok, például az, hogy a turizmus segíthet abban, hogy a megtört gazdaságainkat helyreállítsuk. Ott van Nagy-Britannia legújabb nemzeti parkja, erről egy, egy cikket olvastam, ez egy, ez egy Dél-Angliában található, és a mai jelentés azt mondja, hogy 400 60 millió a bevételre számoltak, és mintegy 8200 munkahelyet teremt, rengeteg látogatót várnak, ezek az adatok pedig jól mutatják, hogy micsoda potenciál rejlik abban, hogy az alacsony per capita kiadásokat, tehát a fejenkénti kiadásokat egy kicsit növeljük. Ezen kívül fontos, hogy a KKV-kra összpontosítsunk olyan olyan vállalkozásokra, amelyek az Európai Unió olyan területeire összpontosítanak, amelyeket el lehet adni a világban, a kulturális örökségre, az ipari örökségre, tehát a kuriózumokra. Aztán ott van az ekoturizmus, gondolok itt például a transeurópai vasúti hálózatra, illetve a kerékpárutakra, vagy az úgynevezett sétautakra, ahol a szórakozást egy kis sporttal is össze lehet kötni, ez esetleg az idősebb generációt érdekelheti, a hobbiukat, a festést, a főzést összeköthetik más tevékenységekkel. Ezek apróságok, de a lényeg az, hogy arra ösztönözzük az embereket, hogy turistaként élvezzék azt, amit tenni szeretnek, és pénzt költsenek a helyi gazdaságokban. Tehát azt hiszem, hogy a KKV-k előtérbe helyezése nagyon fontos, ezt üdvözlöm, azt kérem öntől, próbáljon meg mindent megtenni annak érdekében, hogy a növekedést elősegítsük ezen a területen. Nagyon remélem, hogy legközelebb majd arról számolok be, hogy megduplázódott, vagy megtriplázódott az új eh, Nagy-Britanniai Nemzeti Park látogatóinak a száma. Grazie, <clears throat> Carlo. Gra- Köszönöm, Carlo. Tisztelt biztos úr, alelnök úr, köszönjük szépen, hogy ellátogatott hozzánk, és hogy elmondta a mondani valóját. A következővel kezdeném. Elolvastam a Task Force programját, amelyet ebben a szakbizottságban fogalmaztunk meg és ezzel kapcsolatban azt tudom elmondani, hogy ez továbbra is nagyon pozitív és aktuális. Mégiscsak abból kell kiindulnunk, hogy tudatában vagyunk annak, hogy milyen gyorsan fut az idő. Tehát az idő halad, a célok, amelyeket nem érünk el, a célokat magukat teszik haszontalanná a teljes program szempontjából. Úgyhogy amennyiben Továbbra is pozitív adatokat szeretnénk látni, munkahelyem teremtés, százalékos adatok növekedése, és így tovább, akkor azért egy kicsit gyorsabban kellene dolgoznunk a programok tekintetében, és általában a tervekkel kapcsolatban is. Éppen ezért érdekes lett volna egy év távlatában megvizsgálni azt, hogy mit is sikerült megvalósítani a javaslatokból, és hogyan áll a helyzet jelenleg. meg lehet vizsgálni azt is, hogy a statisztikák reformja, amelyet elfogadtunk, hogyan halad. Ez nem egy olyan eszköz, amelyet mindenki alkalmaz, és főleg nem úgy, ahogyan azt kellene. Körülbelül egy hónappal ezelőtt Olaszországban a turisztikai vásáron, azt láthattuk, hogy voltak olyan, olyan régiók, amelyek 2012-es eh, adatokkal jelentkeztek, de voltak olyanok is, amelyek 2010-es adatok eh, alapján eh, munkálkodtak. Nos, hát ebből kérem szépen, hogyan lehet nem naprakész adatokat felhasználni. úgy gondolom, hogy a programozás szempontjából ez elfogadhatatlan. Éppen ezért úgy gondolom, hogy sokkal gyorsabban kellene a tematikus asztalok megvalósításában is haladni. Én jelentkeztem arra, hogy a szezonalitással kapcsolatos témát jó magam irányítsam, és néhány olyan témára felhívjam a figyelmet, biztos úr, amelyek talán hozzájárulhatnak ahhoz a tervhez is, amelyről ön beszélt. Arra van szükség, hogy összeköttetéseket teremtsünk, összekötés, konnektivitás, amelyek különböző aspektusokra vonatkoznak. Nem csak a közlekedésre gondolok, hanem a kommunikációra is. De ide tartozik a kínálati oldal hálózatba szövése, valamint az innovatív struktúrákra vonatkozó platform. Ezen kívül a kereslet-kínálat összekötését kellene megvalósítani különböző régiók között, főként az olyan területek értelmében, amelyek különböző szezonalitással, egymást kiegészítő szezonalitással rendelkeznek akár a szolgáltatások, akár a termelés, akár a munkahely, vagy akár még a mm, képzés területén is. És végül azt hiszem, hogy a kezdővállalkozások inkubátorai szintén oda kell, hogy figyeljenek a szezonalitásból adódó problémák kiküszöbölésére. Tehát ezeket kellene tartalmazza a terv. Ayala Sender képviselő, és aztán Kuna képviselő. Yo también unirme a las felicitaciones a usted mismo por la iniciativa de promover y... Én is csatlakoznék a köszönő szavakhoz. Köszönöm a kezdeményezést, illetve a prezentációt is Tajani úrnak. Hála az alelnök úrnak végre valami jó irányba halad, nagyon sok problémába ütköztünk eddig, pedig ez az Európai Unió kezében az egyik határozott eszköz. A többéves pénzügyi keretről vitáztunk, és ennek kapcsán szeretném föltenni a kérdést, hogy hogyan prezentálhatjuk ezt. Természetesen támogatjuk az európai idegenforgalmat, de hogyan lehet ezt olyan eszközként használni, amelyel a, felvehetjük a harcot a válsággal szembe? A, azon országok, amelyeket igen, súly, igen komolyan sújtott a válság, küzdenek az idegenforgalom területén is. Aztán beszéltünk a fiatalokról, a szerényebb bevételű emberekről, erről a társadalmi rétegről, Fontos tehát, hogy minden lehetőséget kiaknázzunk annak érdekében, hogy a válsággal valóban fölvegyük a harcot. Hogyan lehet tehát ezt egy aktív foglalkoztatási politikává alakítani? Illetve a hozzáadott értékkel kapcsolatban konkrét adatokra lenne szükség, Fontos lenne az is, hogy az egészségügyben rejlő lehetőségeket kiaknázzuk. Aztán a szórakozásra is nagy figyelmet kell szánni. Nem tudom biztos úr, hogy nincsenek-e pontosabb adatai erre vonatkozóan. Aztán, ami az idegenforgalmat illeti, ahogy elmondtam, ezzel harcolhatunk a válság ellen, például azáltal, hogy az idegen forgalom felkarolása kiegészül más szakpolitikai területekkel, gondolok itt például az energiára, Természetesen itt az energia területén a hatékonyság is nagyon fontos. Aztán ott van az idegenforgalmi Erasmus, hiszen beszéltünk már a, kalisz, a kalipszóról, a kalipszó fölkarolja a mobilitást bizonyos országokkal való kapcsolatok során, de természetesen itt ezt más országokra is ki kell terjeszteni. Aztán ezen kívül úgy gondolom, hogy az egység a sokszínűségben mottóját érvényesíteni kellene ezen a területen. A kultúra, a gasztronómia területén például. Fontos lenne tehát, hogyha bizonyos témákat meg tudnánk határozni, ipar, eh,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 Anélkül, hogy megemlíteném, hogy pontosan milyen turisztikai destinációkról beszélek, azért először egy adat. 500 millió európai állampolgár GDP aránya, arányosan, 1200 milliárd, nem 12 milliárd eurót tesz ki. Hogyha ennek 5%-át nézzük, akkor ez egy körülbelül közepes méretű ország teljes éves GDP-jét teszi ki. Tehát hatalmas pénzről van szó, és az emberek, amikor utaznak, költenek, az azt is jelenti, hogy minél inkább válságban vagyunk, annál kevesebb pénz marad a turizmusra, vagyis az európai gazdaságot kell először egy kicsikét megtisztítani, mert különben majd azt fogjuk megkérdezni, hogy hová is mennek a mi európai állampolgáraink. A Szesely-szigetekre, Ausztráliába, Új-Zélandra? Ez pénzbe kerül, és kiviszik Európából ezt a pénzt, Márpedig itt Európában különböző turisztikai célpontok vannak, amelyek kielégítenek minden igényt. Éppen ezért nem gondolom azt, hogy egy amerikai ember mondjuk síelni jönne Európába, vagy ö, napozni. Nem, ehhez otthon maradnak, és otthon költik el a pénzüket. Ezt el kell, ezen, végig, ezen el kell gondolkodnunk. Próbáljuk meg a bejövő turizmust a kimenő vel összevetni. Ugyanis a mi kontinensünk rendkívül sokat tud adni turisztikai értelemben már több ezer éve. Például Berlin esete. Én nagyon sokat gondolkoztam ezen. Európa nem rendelkezik saját turisztikai vásárral. Márpedig erre lenne szükség, együtt kellene fellépnünk. Mindannyian tudjuk azt, hogy hogyan működnek a helyi turisztikai promóciós irodák, vagy a nemzeti turisztikai promóciós irodák, de próbáljuk meg ezt európai szintre emelni, és közösen kifelé ezt együtt ösztönözni és kínálni mert így lehet, hogy további hozzáadott értéket fogunk tudni adni, annak érdekében, hogy Európába aztán el tudjuk költeni az így szerzett pénzt. Elnök. Jó néhány kérdésre érkeznek majd a válaszok. Köszönöm szépen. Kárló. Nekem úgy tűnik, hogy mindannyian tudjuk azt, hogy mennyire fontos a turisztika, mint iparág gazdaságunk növekedése szempontjából, valamint a válság elleni fellépés szempontjából, és a fiataloknak nyújtott perspektívák szempontjából is. Azt hiszem, hogy a bizottság és a parlament hasonlóképpen gondolkodik ezekben a témákban, és ez lehetővé teszi azt, hogy konkrét eredményeket elérjünk, először politikai értelemben, még akár a jogalkotási ciklus vége előtt, valamint a bizottság mandátumának befejezése előtt. Ahogyan Ayala Sender képviselő is utalt rá, nem volt könnyű az, hogy az iparpolitika központjába visszairányítsuk a turisztikai tematikát, hiszen a turizmus Európa újraiparosítása szempontjából is nagyon fontos. Meg kell győzni a tagállamokat, amelyek aggódnak amiatt, hogy kompetenciákat fognak veszíteni, vagy olyan régiókat, amelyek félnek attól, hogy az Európai Unió átvesz tőlük kompetenciákat, meg kell őket nyugtatni. Európai turisztikai miniszterek találkozójára van szükség. Én be is vontam a minisztereket ebbe a folyamatba, és különböző fórumokon hangoztattam azt, hogy például az 50 ezer turista cseréje Latin Amerikával, mint pilot project, mennyire fontos projekt számunkra, hiszen itt spanyol, olasz, portugál, német ö, háttérrel rendelkező latin-amerikaiakról van szó. Hasonló helyzet, mint amire Higgins úr utalt az írek esetében. Hát gondoljunk csak az argentin pápára, aki szintén olasz szülők gyermeke. Az ő szüleinek szülőfalujába hatalmas ünneplés volt egyébként, amikor őt megválasztották. Argentinával, Brazíliával, Csillével számtalan szál köt össze bennünket. Santiago de Chile, Chilében például ö, egy hatalmas német buli közepén találtam egyszer magam, azt hittem, hogy ezek mind németek, közben nem, ők argentinok voltak, csak német hátterű argentinok, és egymással németül beszéltek. Az, hogy ők Európába látogassanak még hozzá a szezonon kívüli időszakban, hogy felderítsék családi hátterüket, egy nagyon jó ötletnek tűnhet számukra. Ráadásul ugye beszélik a nyelvet is, sokkal könnyebb ugyanis olyan turistákat csalogatni Európába, akik európai nyelveket beszélnek, mint olyan turistákkal bajlódni idézőjelbe téve, akik nem beszélnek európai nyelveket. Tehát ez egy fontos kísérleti terv volt, egy pilot project, de nem csak Latin Amerikát, az Egyesült Államokat, Izraelt, bármit más országot is említhetnénk, velük is ki fogunk dolgozni olyan projekteket, amelyek ehhez a kísérleti tervhez voltak hasonlóak. A cél tehát az, hogy Európán kívüli turistákat vonzunk Európába. És ugyanakkor fontos az is, hogy a belső turizmust is fejlesszük, ilyen például az idősek turizmusa, a Kalipszó projekt tartozik ide. Ezek mind olyan projektek, amelyeknek a célja az, hogy a kötődő projekteket támogassák, ilyen például a vallásos turizmus, és más olyan projektek, amelyek az Európai Unión belüli turizmust fejlesztik. Természetesen értem Kún úr aggájait. Próbáljuk meg először a saját turistáinkat Európán belül tartani. De azért higgyék el, hogy ezek a csereprogramok mindig úgy valósulnak meg, hogy európai ö, légitársaságokat alkalmazunk, a Lufthansa-val kezdve egyébként, Úgyhogy mindez azt is jelenti, hogy továbbra is az európai túroperátorok fognak keresni ezeken a projekteken, mert az európai emberek eh, nem fognak Európán belül utazni csak azért, mert mi azt mondjuk nekik, hogy ha kívülre akarnak menni Európán, úgyis meg fogják tenni. Februárban minden évben elküldöm azt a hosszú levelet, amelyben az összes eredmény és a kezdeményezések szerepelnek, nem csak a turizmus, hanem a, az iparpolitika, illetve az űrpolitikára vonatkozólag. Itt a középtávú tervek a turizmus szempontjából nagyon fontos szerephez jutottak. Ez a híres 21 pont, amelyet az Európai Turisztikai Fórumon Vilniusban fogunk bemutatni a litván elnökség alatt november 17-én és 18-án. Nagyon sajnálom, hogy Higgins úr már nincsen itt, mert ezzel az adattal, ezzel az időponttal az ő általa feltett kérdése is választottam. Mint minden olasz, én is nagyon gyorsan beszélek, és sajnos a tolmácsoknak nem mindig könnyű bár, mindent összefoglalnia, és minden elhangzott szót lefordítani. Ezért most megpróbálok egy kicsit lassabban beszélni. Tehát annyit mondtam, hogy a megvárom, hogy leüljön. Az a jogszabálytervezet, amely az európai minőségi márkára vonatkozik, már konzultációs fázisban van, úgyhogy már elég előre haladott állapotban vagyunk, és néhány hét kérdése, talán három-négy hét kérdése, de minden esetre június előtt még valamikor április végén, május elején a javaslat napvilágot fog látni, és ezt be fogjuk terjeszteni a kollégák számára is. Én remélem egyébként, hogy már maga az is jó eredménynek fog számítani, hogy első olvasatban el tudja majd fogadni ezt az első jogalkotási javaslatot a parlament és a tanács egyaránt. Hiszen ez az első jogalkotási javaslat a turizmus területén. El kell mondanunk azoknak a turistáknak, akik nagyon messziről jöttek, és mondjuk Európában egy egész hónapot eltöltenek, el kell, meg kell velük értessük azt, hogy milyen fajta szálláshelyek vannak, hová fognak ellátogatni, és egyáltalán mi az európai valóság hiszen ők nem ismerik Európát. Egy kínai számára, aki életében először látogat Európába, vagy egy japán számára. El kell magyaráznunk azt, hogy számunkra mit jelent az, hogy minőség. Természetesen ez nem a nemzeti márkajeleket akarja felváltani, helyettesíteni, ez inkább egy esernyőt biztosítana, egy hozzáadott értéket, amelyet az egész világban meg tudunk jelentetni. Mert aztán ott vannak a regionális ö, márko, ö, márkák, a nemzeti márkák, a hotel márkák, nem lehet külön, 50 különböző márkával megjelenni hogyha egy európai szintű márkát tudunk kialakítani, az egyfajta legkisebb közös többszöröst vagy közös nevezőt fog jelenteni, amely majd megmutatja az Európán kívüli turistáknak azt, hogy magas minőségű szolgáltatásról van szó. Számunkra az is fontos, hogy gazdasági értelemben tudjuk azt, hogy itt a parlamentben, illetve a bizottságban is milyen nehéz volt a COSME projektet útjára indítani, és hogy ebbe egy turizmussal foglalkozó fejezetet beilleszünk, hiszen ez ugye a szubszidiaritás elvével ellentmond. De számomra a szubszidiaritás elve az egyik legfontosabb értéke az Európai Uniónak. De az, hogy van egy hozzáadott érték, az nem fogja ö, még megsérteni a szubszidiaritás elvét, hiszen Európában Európa promóciójára van szükség a világban, ehhez pedig nagyon jó az, hogy ezt finanszírozni tudjuk, és ez fontos kezdeményezés. Ami pedig az alapok felhasználását illeti, az, hogy hogyan használjuk fel az alapokat, és milyen alapokat használunk. 2012-ben kiírtunk ö, egy pályázatot arra vonatkozólag, hogy ö, felmérjük a keresett kínálatát ö, a turisztikai ágazatban, a képzéseknek, hogy ennek gazdasági hatását is mérni tudjuk a hozzáférhető turizmus kis- és középvállalkozások számára szintén ide tartozó kérdés. Az idei évre nézve négy prioritásunk van, a már megkezdett munkára alapozva, a helyi önkormányzatok bevonásával olyan turisztikai útvonalakat kívánunk kialakítani, kiválóságokat, amelyek megközelíthetőek a mozgássérültek számára is, a fogyatékkal élők számára is. Ez nagyon fontos a képzések szempontjából, hogy minél inkább az innovatív megoldásokat ösztönözzük, és a fenntarthatóbb termékeket, illetve szolgáltatásokat. Ebben a szellemben fogunk szemináriumokat, illetve tájékoztatókat szervezni. Megint csak a minőségi márkára visszatérve, ez ugye, amint említettem, hozzáadott értéket képvisel, és ahogyan De képviselő is elmondta, 2009-ben a Kalipszón keresztül olyan szakértőket kértünk fel, akik a szociális turizmust és az ide vonatkozó kéréseket próbálják összefoglalni. Szeretnénk ösztönözni az érintett felek találkozását Romániában, Franciaországban, Olaszországban, Belgiumban, Spanyolországban rendeztünk ilyen találkozókat, és a pályázataink révén sikerült meggyőznünk az ágazat szereplőit ezeknek a prioritásoknak a fontosságáról. Kalipszó web platformában fognak ezek összpontosulni júniustól kezdve, 2013 júniusától. Önök, valamint a Szociális Turizmus Nemzetközi Szervezete finanszírozásában, mindazok részvételével, akik a szociális turizmust elő kívánják mozdítani, illetve részt kívánnak benne venni. Ezen kívül pont itt Brüsszelben május közepén lesz egy fontos találkozó a Kalipszó program bemutatásával kapcsolatban. Az alapok. 131 milliárdról beszéltünk, ugye? Ellis képviselő a partmenti turizmusra utalt. Ez szintén nagyon fontos kérdés. Szerepel is a 21 témakörben. Nem neki biztosan már dolgozunk ezen a kérdésen. Annak érdekében, hogy ezt a pontot meg is valósítsuk. Novemberben szeretnénk elfogadtatni a bizottsággal a kommunikációt. Aztán utazási csomagok, Reding képviselő, Reding biztos, kell, hogy elfogadja ezt, ha minden igaz, akkor a nyár vége előtt. és természetesen mindazok a gondolatok, Ayala Sanders képviselő, vagy bárki mástól származó gondolatok, amelyek ma elhangzottak, a munkatársaim felírták őket, és ezeket figyelembe fogjuk venni a jövőben is. A Madeira és más hasonló periférikus területek turizmusával kapcsolatban azt tudom elmondani, hogy nem olyan régen találkoztam pont ennek a két periférikus régiónak a parlamenti közgyűlésével és más illetékes szerveivel, és ott is azt hangsúlyoztuk, hogy integrált megközelítése van szükség, nem csak a turizmus, hanem más problémás területeket összefogandó a különböző érintett főigazgatás, főigazgatóságok illetékes személyeinek kell ezt a kérdést megvitatnia. Foster képviselő a standardekkel kapcsolatban. Európai szolgáltatási normák, standardek kialakítása fontos számunkra, ugyanis ezek a standardek részben a termékekre, részben pedig a szolgáltatásokra vonatkozhatnak. Természetesen mindenki a saját gondolatmenete alapján kell, hogy megállapítsa az elégedettségi fokát. Na, ez egy eléggé szubjektív terület, de mégis úgy gondolom, hogy a minőségi márka azért, vagy márkajel azért ebből a szempontból is a jó irányba viheti el a dolgokat. Szó esett még a kulturális és ipari örökségről. Tudom, hogy ez Brian Simpson számára is nagyon fontos, Ezeket a programokat mindig is kifejlesztettük, egyébként az Európa Tanácsa is együtt működünk ezekben a kérdésekben. A tanácssal is így van ez. A kulturális útvonalak menedzsereinek képzése, a branding, és nemrég decemberben aláírtuk azt a harmadik közös programot, amely ezen programok továbbfejlesztését célozza, 2000, illetve 12 hónapos ez a program, 500 millió eurós finanszírozással. Aztán volt egy másik téma, a képzés. Ez valóban nagyon fontos, de ez nem csak a turizmusra vonatkozik. Ez a téma általában a teljes iparpolitikát felöleli. Az én cselekvési tervem a vállalkozói szféra számára tartalmazza ezt, méghozzá ez a legfontosabb elsőként megjelenő pontja. Azt javaslom a tagállamoknak, hogy a középfokú oktatás utolsó évében a vállalkozói ismereteket vezessék be. Ez, annyi, ez annyit jelentene, hogy menedzseri képzést, vagy vállalkozói ismereteket tanítsunk a fiataloknak. Ugyanis ott, ahol ez megvan, akár szakmai gyakorlattal összekötve, növekszik azon fiatalok száma, akik vállalkozásba kezdenek, vagy aztán menedzseri tevékenységet folytatnak egy cégnél. Ezért gondoljuk azt, hogy ez nagyon fontos, a turisztika szempontjából még inkább fontos, mert a turizmus számomra továbbra is az ipar részét képezi. Vége ugyanis azoknak az időknek, amikor a főszezon végén bezár a kis ö, ö, pici ö, szálloda, és nincsen internet, alig beszélnek nyelveket, és csak otthon kevergetik a tésztát az olaszok esetében, vagy a spanyolok esetében a pályáját. Nem, nem erről van szó. Egészen más a helyzet manapság a világban. Például gondoljunk a törökökre. Mennyire profil végzik ezt a munkát. Tehát ezért a minőség és az oktatás, a képzés együtt kellen, kéz a kézbe kell, hogy haladjanak, ugyanis ezek jelenthetik az unión kívül a mi ö, névjegykártyánkat, képzelhetik, hogy az milyen hatást kelt egy külföldi szemében, ha van egy európai szálloda, ahol mindenki európai, és egyébként ez a szálloda mondjuk Sánkhájban van, vagy Pekingben. Ez egyébként számomra fontos téma. Azzal a maga, abban a magas szintű munkacsoportban is megemlítettem már ezt a kérdést amely a, általában a divattermékekkel és a termékekkel foglalkozik. Ez nem csak a, fia, a gazdagok ügye, vagy magánügye, nem. Ez egy olyan terület, amely nagyon sok ezer vagy több tízezer munkahelyet teremt. És a turizmus ikertestvéreként kell, hogy tekintsünk a luxuságazatra, ugyanis ez igenis és nagyon szép imást kelt Európáról, Kínában például, vagy Japánban. Nagyon is tetszik az embereknek, hogyha ott vásárolhatják meg az adott terméket, ahol az elkészül, tehát ez mágnesként vonzaná Európába a kínaiakat és japánokat. Úgyhogy a turizmus nem egy önmagában álló ágazat, hanem más szektorokhoz szorosan kapcsolódik. Úgyhogy meg vagyok győződve arról, hogy azok a nagy események, amelyek egyébként szerepelnek a turisztikai stratégiákban, nem csak Európán kívüli turisták beáramlását fogják szolgálni, például az olimpiára gondolok, a londoni olimpiára, vagy a milánói világkiállításra, de ugye Kínát is említhetnénk, láthattuk Kína esetében, mit jelentett ez, Úgyhogy Milánó vagy Euró, ö, Olaszország, de egész Európa számára hatalmas vonzerővel bírhat egy ilyen esemény megszervezése. Ezért fontos az, hogy az Európai Unió részt vegyen ebben a projektben, az Milánói Expo kiindulási pontja lehet, akár egy németországi, vagy euró, vagy ö, spanyol, vagy ö, magyarországi ö, turizmust is beindíthat. Hiszen Milánó azért eléggé központi helyen fekszik, és nagyon könnyen el lehet onnan aztán látogatni más Európai Uniós turisztikai célpontokba is. Egyelőre még csak a Yorki herceg hívott meg a angol királyi palotába, de hogyha Erzsébet királynő majd meghív engem, hogy turizmus politikáról beszélgessünk, nagyon nagy örömmel fogom ezt megtenni. Elmegyek oda, és ezzel azt hiszem, hogy általában az angol újságok rosszul, rossz értelemben beszélnek az Európai Unióról, de akkor, amikor mi látogattunk oda, akkor igenis és pozitívum volt, végre egyszer az újságokban a turizmus politikáról szépen beszéltek az angol újságírók is. Na most a viccet félretéve, ez igaz, az űrpolitika és a turizmus közötti szinergiák evidensek. Már több mint 20 perce beszélek, nagyon sok kérdés érkezett hozzám. Az ITC platform, Danellis és Financa urak szóltak erről. Nos, hát ebben a platformban részt vesznek a szektor legfontosabb cégei, a legnagyobb cégek, és ők együttműködnek velünk azért, hogy egy olyan projektet dolgozzunk ki, amelyet aztán majd az összes turisztikai cég felé be tudunk terjeszteni. Kún úr, remélem, hogy nem fog felugrani a székéből. Azok a turisztikai célpontok, amelyekről ön beszélt. Hát én voltam Pomerániában önnél is, és nagyon jó volt a vacsora, higgyel, nagyon finomat ettünk. És akkor ott nagyon sok turisztikai vállalkozás képviselőjével együtt látogattunk oda és máshová is. Görögország, Spanyolország, Portugália és most Ciprus is, ugye nagyon érintettek a válság által, tehát ide ellátogatunk, és megpróbáljuk ott a turisztikai szektor szempontjait figyelembe venni. Moszkvába is ellátogattam, a turisztikáért és kultúráért felelős miniszterrel találkoztam, és ott azt kérték tőlem, hogy a turisztikai szektor fontosabb vállalkozásait utaztassuk oda, főként a szervezési és a képzési oldal érdekelte őket. Nekik olyan menedzserekre van szükségük, olyan vállalkozókra, akik képesek megszervezni a turisztikai tevékenységeket. Egyiptomban is ellátogattunk, ott száz nagy európai turisztikai vállalkozás vett részt és Eston asszony is ott volt. A turisztika fejlesztése, joint venture vegyes vállalatok kérdését megtárgyaltuk, főként akkor szó esett a nagy hajó társaságok előtt nyíló lehetőségekről is, amikor egy kicsit lenyugszik a politikai helyzet a Mediterránium déli medencéjében, akkor bizony azok a turisták, akik most hozzánk látogattak azért, mert féltek Észak-Afrikába látogatni, na majd azok majd akkor visszamennek oda. Nem. Mi pont ezért azt gondoljuk, hogy jó lenne összehozni ezt a kettőt, tehát a földközi tenger északi és déli medencéjét, annak érdekében, hogy a turisták egy részét ne veszítsük el, sőt, inkább nyerjünk turistákat, mert nem, ne féljünk attól, hogy nem fognak Európába látogatni azok a turisták, akik most azért látogatnak ide, mert nem mernek elmenni Észak-Afrikába. És egyébként ugyanez Norvégiára is igaz, velük is együtt kell működni. De természetesen bármilyen kérdésük, hogyha van, állok a rendelkezésükre, bármilyen kérdés, amely fontos a parlament számára. Remélem, hogy tud, választ tudtam adni a feltett kérdésekre, és remélem, hogy eléggé világosan tudtam fogalmazni. Elnök, köszönjük szépen. Alelnök úr, köszönjük, hogy ilyen sok ö, kérdése tudott választ adni. Amennyiben lesznek még további kérdések, akkor biztos, hogy ezeket el fogjuk juttatni önökhöz akár a szolgálatokhoz is, és köszönjük azt is, hogy állandóan rendelkezésünkre áll, és hogy ilyen részletesen tájékoztat bennünket a munkák menetéről. Azt is kérjem egyébként a szolgálatoktól, hogy majd adják át ezeket az információkat, amelyek ma elhangzottak a mi szolgálataink, tehát a titkárságunk felé. Úgy úr Ugye ön azt kérte, hogy a statisztikákkal kapcsolatban a turizmusra vonatkozó statisztikákkal kapcsolatos naprakész adatokat minél hamarabb megkapjuk, ez szerintem tényleg nagyon hasznos, ami pedig a Task Force munkamódszereit illeti. Simpson képviselővel, vagy elnök úrral azt mondtuk, hogy a húsvéti szünet után mindenképpen meg kell határozzuk azt, hogy hogyan is kívánunk tovább lépni. Fontosak ezek a tematikus kerekasztalok, a Task Force részvevővel együtt. De természetesen az alelnök urat bármikor itt a Transzakbizottságban nagy szeretettel várjuk. Azonban akkor, amikor specifikusabb kérdésekről van szó, akkor task force-ok -ok fel, állítását véljük hasznosnak. Ez számunkra prioritás, és Simpson elnökkel ezt meg is fogjuk beszélni rögtön a húsvéti szünet után. Köszönöm szépen, és mindenkinek kellemes húsvétot kívánok!